javaslatjáról, a tanács által módosított 2012. évi költségvetési tervezetről, valamint bőge képviselő jelentése a rugalmasági eszköz igénybevételéről. Rá is térünk rögtön a vitára. Első hozzászólóként Francesca Balcáni kapja meg a szót a jelentéstevő. Parancsoljon, Balcáni asszony. Grazie, Presidente. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Válságos időket élünk. Itt azonban nem csak gazdasági válságról van szó, hanem bizalmi válságról is, és a hiányos bizalom a polgárokat érinti a legsúlyosabban. A nehézségek miatt nem látják már tisztán a polgárok a saját jövőjüket, és az Európai Unió is úgy tűnik, hogy képtelen megfelelni a kihívásoknak, az Európa 2020-as stratégia kihívásainak való megfelelésről van itt szó. Az a feladatunk, hogy növeljük a bizalmat, és egy jobb, biztosabb jövőt építsünk föl. Ebből az okból a parlament a 2020-as stratégia keretében megfelelő finanszírozást is kell, hogy biztosítson. Ezzel, el is kezdeném rögtön ezzel az első prioritással. Tehát egy minőségi Európára, innovatív Európára, a kutatás Európájára van szükségünk, ezért mi parlamentként több forrást kértünk a kulcsfontosságú programokra, amelyek az európai fejlődésnek a hajtó motorját kell, hogy képezzék az élethosszig tartó tanulás, a kutatási program, a CIP program, ról van itt szó. Tehát ma arról van szó, hogy koherens álláspontot kell kialakítanunk, és a saját céljainkat meg kell próbálnunk elérni. Egy pozitív üzenetet kell küldenünk. Ebbe az irányba kell tehát elindulnunk, hogyha egy megfelelő válság ellenes stratégiát akarunk. Hogyha ezt nem finanszírozzuk megfelelően, akkor nehéz idők várnak ránk beláthatatlan következményekkel. A polgárok azt várják tőlünk, hogy koherensen és következetesen cselekedjünk, és természetesen a piacok is fokozott figyelemmel figyelik a munkánkat. A megfelelő időpontban kell tehát megtennünk a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a jövő felé helyes irányba induljunk el. Éppen ezért nagyon is kényes az, hogy hogyan küldjük ezeket a pozitív jeleket. Nem csak a 2020-as stratégia számára kell költségvetést kialakítanunk, hanem a nagy együttműködés, a bizalom légkörét kell kialakítanunk, és azt kell, hogy mondjuk, hogy a parlament nek természetesen bizalommal kell viseltetnie a bizottsággal szemben. És a bizottságnak nagyon nehéz lépéseket kell megtennie, de ragaszkodnia kell az előterjesztett számokhoz. Vannak ugyan kérdések, kérdéses pontok még. Például megváltozik a földközi tenger menti országokban számos embernek a élethelyzete. Sajnos itt sem maradhatunk semlegesek, itt központi szerepet kell vállalnunk a nemzetközi színpadon. És természetesen a válságot is kézbe kell vennünk. Itt is vezető szerepet kell játszanunk a nemzetközi szintéren. Ebből a két okból a flexibilitási rugalmassági eszköznek az igénybevételét fogjuk javasolni. Az egyik oldalon tehát bizalmat kell teremteni, hitelesen kell fellépni a polgárokkal szemben, másodszorban pedig az intézményeknek koherensen kell felépniük, és átláthatóaknak kell lennünk a költségvetési munka során. Nem csak a tárgyalások során, hanem a parlament a 2012-es költségvetésben lényeges jeleket kell, hogy küldjön. Egy közös álláspontra van szükségünk, erre pedig gyorsan, és biztos alapokra kell helyeznünk a jövőbeli költségvetést. Ez fogja a növekedést elhozni. Köszönöm szépen, kolléga. José Manuel Fernández kapja meg a szót, aki szintén előadója ennek a témának. Köszönöm szépen, elnök úr. Pénzügyi, gazdasági és társadalmi válság időszakát éljük, és ez szükségessé teszi azt, hogy az intézmények mindegyike erőfeszítést tegyen. Meg kell győződnünk arról azonban, hogy az intézmények rendelkeznek forrásokkal, és így szembenézhetnek az állampolgárok által támasztott követelésekkel, kihívásokkal. Ez kiváló pillanat a szélsőségesek, az euroszkeptikusok számára, akik a félelemre appellálva a populizmus zászlaját lengetik megragadják a lehetőséget, és megkérdőjelezik az intézményeket, de még ezek az emberek sem vonhatják kétségbe azt, hogy valós erőfeszítéseket tesznek az Európai Uniós intézmények a 2012-es költségvetésben. Az administratív kiadások, illetve operatív kiadások az intézményekre vonatkozóan csak 5,59%-át adják az Európai Unió összköltségvetésének, és azt is hangsúlyoznunk kell, hogy az elvárásokon túl eredményeket sikerült produkálni, tehát a tanács elvárásain túl, és az ötös fejezetben 500 milliót irányoztunk elő, amely az intézmények költségeit fedezi, annak ellenére, hogy új tagokkal kell számolnunk, új feladatokat kell teljesítenünk, ott van Horvátország ö, csatlakozása, és a külügyi szolgálat miatt is további feladataink vannak. 2012-ben az operatív kiadások csak 1%-kal növekedtek az összes intézményt illetően, ez kevesebb, mint az infláció, és ez tulajdonképpen negatív növekedést jelent a költségvetésben. nem lehet nem figyelembe venni azt, hogy az intézmények hatalmas erőfeszítést tettek, amikor uh, szigorítást követeltek. Nem mítoszról van szó, nem a csökkentések legendájáról, hanem valós erőfeszítésről. Van minimális kiadás, a villamos energia, a biztonság, a területein, és ezeket fönn kell tartani. Üdvözlöm a parlament költségvetésének erőfeszítéseit, illetve a büró, valamint a politikai pártok erőfeszítései, strukturális aspektusból, aspektus tekintetében mindenképpen erőfeszítést tettek. Több mint 74 millió eurós csökkentést láttunk az Európai Parlamenti Büró jóváhagyásával, sok egyeztető tárgyalást követően. Ez pedig azt jelenti, hogy a 2012-es költségvetés 99 óta a legalacsonyabb szintű, és ide tartozik a 18 új tag, illetve Horvátország csatlakozása a tanács javaslatait követően a 2012-es költségvetés 1,9%-kal aktualizálják, ez szintén alacsonyabb, mint a, az infláció. Áprilisban a 2012-es költségvetési becslések 2,3%-os növekedést mutattak, és ide nem, tartoz, nem tartozott bele Horvátország, illetve az új tagok csatlakozása. Tehát ezen becslések alapján újra megnyitottuk a tárgyalásokat a büróval, és további ö, csökkentéseket eszközöltünk több mint 1, milliós, 1 e, millió euró értékben. A 2011-es kiadásokhoz képest két további kiadási szintet kell figyelembe venni, egyrészt az új tagokat, illetve Horvátország csatlakozását, Mindezt figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy legalacsonyabb volt a növekedés, bármilyen parlamenti költségvetést veszünk figyelembe, 0,8%-ról beszélünk, és ez viszont egy minimális emelkedés ahhoz, hogy tovább növekedni és fejlődni tudjunk, és megfeleljünk az állampolgárok kihívásainak. Köszönöm szépen, Fernáncs úr. Most pedig Reimer Bőge következik aki szintén az egyik jelentéskészítő. Köszönöm. Elnök úr, kedves kollégák! A rugalmassági eszköz mobilizálását javasoljuk. A 2006 május 17-i intézményközi megállapodás alapján, nevezetesen az EU 2020-as stratégia céljainak végrehajtására, illetőleg a szomszédságpolitika céljainak végrehajtására. Már itt a vitában el kell, hogy mondjam, hogy ezzel a jelentésben, amiről szavazott a Költségvetési Bizottság, ezzel a jelentéssel szavazat, szavazás keretében nem kell foglalkozunk, Tudjuk, hogy a rugalmassági eszköz a megállapodás alapján csak közösen mobilizálható a két költségvetési hatóság által. Mi látjuk annak szükségességét, különösen az Európa 2020-as stratégia szempontjából, hogy ez egy alfejezetben 30,75 millió euróval, és a szomszédság politika érdekében 208,67 század millió euróval növeljük az eszközöket, azon szükségességek figyelembe vételével, amiket a szomszédságunkban történt események adnak. Ezen a területen azt is szeretném elmondani, hogy az Európai Parlament a észszerű költségvetés kialakítására vált kötelezettségek keretében a közvélemény és tanács által nem kritizálható. Hogyha megnézzük a kötelezettségvállalásokat, akkor a bizottság és a költségvetési bizottság eh, azonos ponton áll a fizetési előirányzatok területében. A bizottsági javaslatot kicsit meghaladtuk, 3,7 milliárd euróval, és magasabb ez a tanács javaslatnál. És itt van egy klasszikus különbség is. A tanács, illetve a tanácsnak bizonyos részei az európai költségvetés továbbra is egy ellenséges elemként nézik, és kizárólag azzal foglalkoznak, hogy mit kell nekünk befizetnünk, és mit kapunk belőle, és elfelejtenek egy dolgot amit egyáltalán el szoktak feledni a, kötelezettség, a költségvetések esetében. Hogyha a kötelezettségvállalásokat számokra kell lefordítani, akkor ott nem szabad késlekedni, mert annál nagyobb lesz az összeg a nap végén. Ez érvényes akkor is, hogyha egy komoly költségvetési politikát akarunk folytatni, és ide tartozik az is, hogy a közvélemény előtt újra és újra el kell mondanunk, hogy 2000 és 2010 között a nemzeti költségvetések az Európai Unióban 52%-kal növekednek, az Európai Uniónak a költségvetése 37%-kal növekedett csak, és ezzel egyidejűleg a ugye finanszírozni kellett a bővítésből eredő költségeket. Ide tartozik a vitába, kedves hölgyeim és uraim, hogy 2011-ben 27 tagállam 23 eh, milliárdal többet adott ki, és a legfrissebb előjelzések előtt 24 tagállam fogja majd növelni a költségvetését a 27-ből 2012-ben. Tehát úgy gondolom, hogy az, amiről ma szavazni fogunk, az egy komoly ajánlat a parlament részéről, a tanácssal szemben, egy észszerű költségvetés 2012-re. Szeretném kifejezetten megköszönni az előadóknak az erőfeszítéseit is. Hosszú idő óta mondta, most egy olyan költségvetésünk van, aminek a legkisebb növekedési eh, eh, rátát mutat fel. Csak 0,8%-os növekedést irányoz elő eh, a 18 képviselős Horvátország nélkül. Ez egy megfelelő kiegyenlítés a különböző intézmények érdekei között. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy ebben a helyzetben, ahol itt a parlamenti költségvetésben már elvégeztük a saját házi feladatunkat, nem akarunk olyan előterjesztésekkel élni, ami mindenkinek károkat okoz. Ugyanakkor az elkövetkezendő több éves pénzügyi keretben minden egyes intézménynek el kell gondolkozni arról, hogy a bürokratikus költségeket hogyan lehet csökkenteni valamennyi intézményben, anélkül, hogy a hatékonyságot és a cselekvő képességet ezen intézmények esetében károsítsuk, és itt valóban egy nagyobb csomagot kell majd az Európai Parlamentnek is elfogadnia. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Most pedig e, Dominik Jácek e, miniszter úr következik a tanács nevében. Elnök úr, tisztelt e, európai parlamenti képviselők! Érdeklődéssel hallgattam az eddigi hozzászólásokat, és rendkívüli módon üdvözlöm azt a szándékot, hogy reális 2012-es költségvetést szeretnének elfogadni, mégpedig gyorsan. Mindannyian tudjuk, hogy a tagállamok milyen erőfeszítéseket tesznek pillanatnyilag, illetve azt is, hogy milyen nehézségekbe ütköznek. Semmiképpen nem akarunk a közvéleménynek negatív üzenetet közvetíteni akkor, amikor a tagállamok konszolidálni kívánják költségvetéseiket. Emlékeztetném önöket arra, hogy a tagállamok megállapodtak mégpedig kis többséggel a 2012-es költségvetés tervezetről. A 2,9%-os kötelezettségvállalási növekedés 2011-hez képest és a 2,0,2%-os növekedés a kifizetések terén a megállapodás tárgyát képezte. A tanács így nem akart a plafonokon túl lépni a több éves pénzügyi keretben. A tanács kész kíván lenni annak érdekében, hogy biztosítsuk a tartalékokat a váratlan eseményekre tudatában van annak, hogy bizonyos esetekben a parlament még túl is lép ezeken a plafonokon. A tanácsot aggasztja a, az egyre növekvő kifizetésekről szóló szavazások eredménye. A 2012-es évre vonatkozóan bizonyos esetekben még a bizottsági javaslaton is túllépnek ezek a számok. Természetesen az Európai Parlament prioritásait teljesíteni kívánja, a kifizetések szintjének elegendőnek kell lennie, nem pedig túlzottnak. Mindannyiunknak meg kell érteni azt, hogy a túlzott kifizetési szintek túlzott deficitekhez vezetnek a tagállamokban, és kölcsönt eredményeznek. Tekintettel a tőkepiaci helyzetre nagyon fontos, hogy a múltbeli forrásokat használjuk fel, és hideg fejjel tekintsünk a 2012-es költségvetésre. A tanácsot aggasztja a parlament azon terve, hogy megszavazzon olyan növekedéseket, amelyek túllépnek a plafonértékeken. Az 1A alfejezetben és a negyedik fejezetben 240 milliós összegről van itt szó. Ami az ITER projektet illeti, a tanács szeretné, hogyha gyorsan születne megállapodás a további finanszírozásáról ennek a projektnek. A tanács ugyanakkor sajnálja, hogy az Európai Parlament elutasította azt a javaslatot, hogy újra csoportosítsák a finanszírozást, mégpedig úgy, hogy ezt a projektet finanszírozni lehessen. Az 1B alfejezetre utalnék most, ahol a parlament 8%-os növekedést kíván elérni. A tanács tudomásul veszi a parlamenti erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a négyes fejezetben a növekedéseket csökkentsék. A tanácsot aggasztja ugyanakkor az a tény, hogy a parlament a közös kül- és védelmi politika terén csökkenteni kívánja a költségeket. Ami az ötös fejezetet illeti, a tanács szigorú ellenőrzést szeretne bevezetni az adminisztratív költségek terén, intenzívebbé tenni az intézményközi együttműködést, és azt hatékonyabbá tenni. Ennek az a célja, hogy megfelelően tudjuk felhasználni a már is szűkös kereteket a tagállamokban. Szerintem a tanács és a parlament között tulajdonképpen a prioritások terén nincs különbség. A 2012-es költségvetés keretén belül ezeket támogatni kell. Mind a mellett ott eltérés mutatkozik, hogy mennyi finanszírozásra van szükség. Főleg a kifizetések szintjét úgy kell megállapítani, hogy ne terheljük túl a tagállamok költségvetését, és korlátozzák a további jelentős kiadásaikat, amelyeket a tagállami költségvetésből kell finanszírozni. Szeretném megismételni a tanács azon kívánságát, hogy a költségvetési eljárás következő lépésében előrelépés történjen, mégpedig konstruktív módon, hogy mindenki elégedetten távozzon az eredményeket illetően. Köszönöm szépen, most pedig Janusz Lewandowski következik a bizottság nevében. Parancsoljon! Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, tisztelt parlamenti képviselő urak és hölgyek! A szeptemberi plenárison beszéltünk a tanács olvasatáról, most pedig a parlament olvasata van terítéken pár hónappal a végleg, vagy pár órával a véglegesítés előtt. Egyértelmű, hogy a parlament más megközelítést alkalmaz, mint a tanács, jó pár nagyon fontos kérdésben. És hogyha a tanács megerősíti saját állam, álláspontját, és ugye ez nagyon valószínű, annak ellenére, hogy Buzek úr, Dominik miniszter úr illetve a biztos ugyanabból az országból származik. Ennek ellenére november 1-én valószínűleg egyeztető tárgyalások indulnak majd el, és 21 napig tartanak. A parlamenti álláspont Balzáné Fernández és Bőge jelentéstevők jegyzése, jegyzését mutatja. Üdvözöljük a költségvetés tervezet alapvető álláspontját. A parlament kihasználta az egyá fejezet tartalékait, és ezen kívül az 1A fejezetben, illetve a 4-es fejezetben meghaladta a bizottság előirányzatát a rugalmasági eszköz használatára. E, elismerjük a parlament prioritásait, azt gondoljuk, hogy a 2020-as stratégia célkitűzéseit jobban kell finanszírozni, hiszen ez növekedéshez, munkahelyteremtéshez vezet, és ezt a jelenlegi válsághelyzetben is meg kell próbálni megvalósítani. Ami a külügyi szolgálatot illeti, támogatjuk a rugalmassági eszköz használatát, meg kell erősíteni a szomszédsági politikát, ez egy nagyon kényes kérdés, nagyon fontos minden intézmény számára, és a szomszédság stabilitásában mindenképpen be kell fektetnünk. Ami a mm, számokat illeti, 400 milliós euróról beszélünk, de a jelenlegi korlátozások alatt a négyes fejezetben ez az átcsoportosítás nem valósítható meg. Aztán ott van az ITER kérdése. A bizottság újabb kompromisszumos módosító javaslatot szeretne. Azt hiszem, hogy az ITER nem lehet a tárgyalások buktatója és nem nehezítheti meg a 2012-es költségvetést. Ami pedig a kifizetési szinteket illeti, ez mindig is nagyon kényes kérdés volt. A költségvetés tervezetünk a 27 tagállam javaslatára épült, és körülbelül 9 milliárd euróval elmaradtunk a 2011-es tartaléktól, tehát ez már egy önmegtartóztatást mutat. Megerősíthetem azt, hogy a kifizetéseknél mozgást tapasztalunk, és ugye ez nem is ritka a programozási időszak vége felé. Jelenleg nem a többletnél, hanem a hiányoknál vagyunk már a 2011-es költségvetésben ezért figyelembe kell venni ugye a jelenlegi helyzetet a kifizetések területén. Nem fogadhatjuk el a tanács álláspontját tehát, hogy korlátozza a kifizetéseket az inflációs kiigazítások helyzetében, keretében hiszen már így is 2011-ben például a fejlesztés területén szűkösek a források. Ami az administratív költségvetést illeti, mindenképpen értékelni kell a bizottság erőfeszítése nominális befagyasztást eszközölt, nem kér több állást, de ugye itt az egyeztető tárgyalások előtt a parlament álláspontja is érthető. Aztán ott vannak az előkészítő fellépések és a kísérleti projektek is. További erőfeszítéseket tettünk. Sajnos a mezőgazdasági tanács azonban nem oldotta meg a jogi alappal kapcsolatos sakmathelyzetet a leginkább rávszorulókra vonatkozóan, ezért az irányzatok egy, előirányzatok egy részét 340 millió eurót tartalékba kellett helyezni az 500 millióból, Itt még mindig léphetünk a teljes összeg felszabadítása érdekében. Most pedig az egyeztető tárgyalási folyamat előtt feladatunk az, hogy frissített előrejelzéseket adjunk, előre tekintve a következő évre, és megpróbálunk kompromisszumot kialakítani 2012-re. Köszönöm, biztos úr. a külügyi bizottság képviseletében Maria Muniz de Orkoiza következik, parancsol. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács képviselője és Lewandowski biztos úr is nyilatkozott a négyes fejezettel kapcsolatban. Ugye ez egy olyan fejezet, ami sosem kapott megfelelő finanszírozást, éppen ezért az Európai Uniónak a kötelezettségvállalásaira kell most gondolnunk, amelyek még inkább növekedni fognak a külső fellépés keretében. Mi Európai Unióként, tehát föl kell, hogy lépjünk globális fellépés keretében, és nagyobb pénzeszközöket kell majd pont ebben az évben erre a célra fordítanunk. Így a korábban vállalt kötelezettségek finanszírozására, politikai prioritások finanszírozására, azok folytatására, valamint az új prioritások forrásainak előteremtésére fejezetben eh, pénzt kell biztosítani, így például az arab eh, tavasz eh, fejleményeinek finanszírozására, a külügyi bizottságban eh, azt mondtuk, hogy az, amit követelünk, az a minimum ezeknek a prioritásoknak a finanszírozására. A bizottságnak a költségvetési tervezetében előirányzott eszközöket rá kell fordítani a palesztin kérdésre, és ez érvényes más prioritásos területekre is, megszakítja az elnök Görenc úr a Fejlesztési Bizottság nevében. Elnök úr, a 2012-es költségvetés vonatkozásában a DEVE e, ö, véleményében a prioritásokra emlékeztet. A negyedik fejezetben, amely állandóan alulfinanszírozott, ö, nagyon fontos, hogy megfelelő célkitűzéseket, kevésbé illuzórikusokat állapítsunk meg. Másodszorban az arab tavasz a költségvetés szintjén is nagy kihívás, nagyon fontos, hogy megoldásra lejjünk itt. Más forrásokat, további forrásokat kell találnunk ennek finanszározására. Ami az éghajlatváltozás fej, hatását illeti, arra is oda kell figyelnünk célozzuk meg költségvetési forrásainkat a szegény országokban, a szegénység elleni harcban, ami az, a gazdag országokat és a fejlődő országokat illeti, ott már megfelelő források állnak rendelkezésre. Sokan gondoljuk azt, hogy csak az innovációs finanszírozás a megoldás, úgyhogy az európai konszenzus nagyon fontos. Köszönöm. Peter Stasny, International Trade. Köszönöm szépen. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről Stásznyi úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Gazdasági nehézségek, illetve fiskális óvatosság idején még mindig szükség van beruházásokra, amelyek gazdasági növekedést és prosperitást hoznak a jövőben. Az INTA szakbizottságban jelentéstevő vagyok, és ott ilyen kezdeményezéseket hagytunk jóvá. Egy koordinációs platformot az Európai Uniós vállalkozások számára, illetve az Euromed innovációs vállalkozás két olyan javaslat, amely majdnem egyhangú döntéssel elfogadásra került az Intában. Az első a KKV-k számára megnyitja a lehetőséget a globális növekedésben való részvételre, a második pedig lehetővé teszi, hogy az üzleti vállalkozások elterjedjenek és fellendüljenek Észak-Afrikában, és mentorálási kapcsolat maradjon fel az Európai Uniós vállalkozásokkal. A szakbizottság egyértelműen látja ezen projekteknek az előnyeit, és őszintén remélem, hogy az Európai Tanács ugyanígy vélekedik. Majd köszönöm szépen, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Ludwigson kolléga következik az ECON szakbizottságból. Köszönöm szépen, elnök úr. A gazdasági bizottságnak a fő üzenete az az, hogy az új pénzügyi felügyeleteknek meg kell kapniuk a megfelelő forrásokat, annak érdekében, hogy megfelelő színvonalú munkát végezzenek. Nagyon jó, hogy egy ilyen jelzést küld a parlament, és így ezek a felügyeleti szerveket gyorsan fel lehet állítani, és megkapják azokat a forrásokat, amelyek a megfelelő munkához szükségesek az, hogy itt a bizottság takarékosságra int, ez teljesen nem helyén való. Az Európai Bankfelügyelet és a stresszteszteknek az eredménye megmutatta, hogy sokkal robusztusabban kell kialakítani a felügyeleteket. A júliusi stresszteszten javítottunk, akkor még nem volt elég erős a felügyelet, és a bank lobby és a nemzeti érdekek kerültek előtérbe. Most az a feladat, hogy egy jobb működést biztosítsunk itt is, és más felügyeleteknél is. Még nincsen korrekt képünk arról, hogy mennyire rossz helyzetben vannak az európai bankok, tehát az kell, hogy legyen a célunk, hogy a felügyelet a következő ilyen stressztesztnél teljesen függetlenül tudjon eljárni. Ehhez pedig megfelelő finanszírozásra van szükség. Köszönöm. Merci, monsieur le président. Elnök úr, mondja Beresz asszony. Üdvözöljük a bizottsági költségvetés tervezet visszaállítását azon sorokban, amelyek a foglalkoztatásügyi bizottságra vonatkoznak. A biztos úr is ezt általánosságban üdvözölte, ez fontosnak tűnik számukra. Az idén január 14-e óta ez az első olyan költségvetés, amely az arab demokratikus forradalom óta megszületett. Úgyhogy üdvözöljük az európai oktatási alap és egyéb területeken azokat az intézkedéseket, amelyeket végül is a mediterrán térségi partnerekkel a dialógus során elkezdtünk. Sajnálatos módon nem az első költségvetés ez a válságos időszak óta, és a fiatalok munkavállalását kellene támogatnunk, főleg az olyan kísérleti projekt segítségével, amelyet kezdeményeztünk, e, illetve az első munkavállalás támogatása terén. Ezek rendkívül fontosak, és nagyon reméljük, hogy a költségvetési egyeztetés során megmarad ez a projekt e, azon keretek között, amelyeket megszavaztunk. Köszönöm. Köszönöm. Jutta Haug következik az MB-ből. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, kedves kollégák! nek ámítsuk magunkat a 2012-es költségvetésnél, ugyanott állunk, ahol minden évben állunk különösen ami az értetlen tanácsot illeti. A tanács mindig csökkentette a bizottsági előrányzatokat, pedig, pedig nem feltétlenül volt szó a éghajlat, az egészségügy és a élelmezés területén nagy összegekről. Itt gyakorlatilag szűken 1 milliárd euróról van szó, 0,67 százalékáról az Európai Uniós költségvetésnek. Éppen ezért nagyon örülünk, hogy a Költségvetési Bizottság valamelyik kérésünket teljesítette, és újra belehelyezte a megfelelő összegeket a költségvetésre. Ezen a helyen szeretnék az előadóknak köszönetet mondani. Francesca Balzani összességében egy kitűnő munkát végzett. Annak is örülünk, hogy a megállapodott csomag hét kísérleti projektet és három előkészítő intézkedést vett be a javaslatunkból. Ilyen sikerrel még sosem számolhatunk, tehát most már csak az a fontos, hogy közösen a tanácssal eredményeket érjünk el a tárgyalások során. Jó eredményt érjünk el az európai polgárok érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Reinhard Butikofer uh, úr következik uh, az Itréből. Köszönöm elnök úr a szót. Az étrében mindenki meggyőződött arról, hogy a költségvetési prioritásoknak tükrözniük kell az EU 2020-as stratégia céljait. Ezen kívül a Költségvetési Bizottság is támogatta ezt az álláspontot. Ami a mi bizottságunkat illeti, három külön prioritást fogalmaztunk meg. Először is szükség van arra, hogy a hetedik keretprogramot teljes mértékben végrehajtsuk a versenyképesség, fenntarthatóság támogatása érdekében, és hogy szembenézhessünk a kihívásoknak. Nem szabad eltérnünk ettől, semmi pére pénz nem vonható el ettől, és a, kölcs- és a bizottságunk minden tagja így vélekedik harcolnunk kell az iterér is. A második pont, a jelenlegi gazdasági helyzetben támogatunk kell a KKV-kat, és minden olyan programot, amelyek bebizonyították, hogy értékesek a KKV-k számára harmadsorban. Az energetikai politika terén a prioritásokat kell szem előtt tartani, és nagyon örülnénk, hogyha a Költségvetési Bizottság is támogatná mindezt. Köszönöm szépen. Az IMKO nevében Kozusznik képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, mindenki a válságról beszél. Igen, válság van, és a tagállamoknak nagyon jelentős visszalépéseket kell tenniük a költségvetésükön. Ugyanez a helyzet az EU szintjén is. Úgyhogy eljött az idő, hogy több mint kétszázalékos legyen a költségvetési növekedés. A 4,9%-os növekedés alapján azt gondolom, hogy akik ezt megfogalmazták, valamilyen fantáziavilágban, álomvilágban élnek csak filozófia váltással lehet növelni a költségvetést. Nem lehet csak egyszerűen minden fejezetben növelni. Valamilyen teljesítményt kell kapcsolni a projektekhez, és amelyek nem működnek, nem életképesek, egyszerűen csak ki kell őket most már iktatnunk. A forrásainkat például a belső piacra kell irányítanunk, ami nagyon fontos növekedési faktor a jövőben. Köszönöm szépen. Most pedig a közlekedési bizottság nevében Liberácki képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, miniszter úr. A bizottságunk keretében egy alapvető pozíciót alakítottunk ki, nevezetesen azt, hogy fejleszteni kell a transeurópai hálózatokat. Ezen a területen 10%-os módosítást irányoz elő a költségvetés. Ez egy alapvető prioritás, a bizottságunk véleménye szerint, és a tagállamok azt követelik, hogy a transeurópai közlekedési hálózatok az ő nemzeti prioritásaikhoz igazodjanak. Tehát itt az eszközöknek, a forrásoknak a csökkentése, a fizetési előirányzatoknak a csökkentése eh, sajnos nem áll összhangban a hangoztatott nagy szavakkal.

ismertetni. Európának erős agrárpolitikára van szüksége, hogy az élelmiszerárak megfelelő szinten tartását biztosítsa és támogassa a környezetvédelemben a fenntartható gyakorlatokat. Éppen ezért ezen a ponton is újra meg kell, hogy ismételjem, hogy megfelelő agrárköltségvetésre van szükségünk a 2012. évben is. Nagyon örülök az, a, költség, a mezőgazdasági bizottsági ez irányú javaslatának, és azt remélem, hogy meg fogja erősíteni a plenáris ülés is. Engedjék meg, hogy úgy fogalmazzak, hogy a legutolsó mezőgazdasági tanácsnak a döntései sokkoltak minket. Elfogadhatatlanok voltak azok a javaslatok, amikkel a tagállamok éltek a leginkább rászorulók támogatása területén. Egy ilyen gazdasági és pénzügyi válás, válságban európai polgárok millióinak van nak nehézségei, nem tudjuk megérteni ezt az érzéketlenséget a tanács részéről. A bizottság erőfeszítéseket tett, ebbe az irányba kell tovább haladni. Brita Rajmez képviselő következik a ö, Halászati Bizottság nevében. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, tisztelt tanács, egy vállalható kompromisszumot dolgoztunk ki a halászati bizottságban, ami azt mondja, hogy az előző évi forrásokat kell megtartani a lehető legszélesebb körben. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi lehetőségek egy fenntartható és jövőben mutató halászati menedzsmentet tegyenek lehetővé. Az Európai Unió a halászati szektorban továbbra is teljesítenie kell a feladatait, dinamikus fejlődést kell biztosítania. Ez, ervény, ez érvényes azokra a kísérleti projektekre is, amelyek a tengerkutatás és az integrált tengeri menedzsment eh, területén indultak el. Kérem a kollégákat, hogy ezt az irányvonalat támogassák a szavazás során, és nagyon remélem, hogy az elkövetkezendő tanácsa folytatandó tárgyalások során megmarad a forrásoknak az előirányzott szintje. Köszönöm szépen, elnök úr! Um, culture and Education. Köszönöm szépen. Morten Lokagard uh, képviselő következik a Kulturális Bizottság nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Mint koordinátor a szakbizottságomban szeretném, hogyha figyelembe vennék, amit kértünk, és hát ez nem így van jelenleg. A bizottságnak ugyanaz a véleménye ezen a területen, a gazdasági területeken olyan ágazatokba kell beruházni, amelyek 2020-as stratégiát támogathatják, és amelyek többletértéket képviselnek. Az egész életen tartó tanulás rendkívül fontos a növekedés biztosítása szempontjából, a mobilitási programok, például az Erasmus, amely sikeresnek bizonyul. A sport is olyan összeget kapott, amely helyre teszi a dolgokat, illetve segít ebben, és nagyon reméljük, hogy valós programok alakulhatnak majd ki ennek köszönhetően. A bizottsági, a kulturális bizottsági feltételek bizonyos kommunikációs tartalékokra vonatkoztak. Keller asszony. Természetesen a Libe bizottság örül annak, hogy a szakterületén kis többlettel számolhatunk, hiszen úgy gondoljuk, hogy ez nagyon fontos terület, mind az, áll- az állampolgárok szempontjából, hiszen az állampolgári jogukat őrzi, illetve az állampolgárság kialakításában nagyon fontos, az európai állampolgárság kialakításában. A jelenlegi programok értékelésére van szükség az új programok felállítása előtt, és azt hiszem, hogy a tanulságokat le kell vonni. Ezen kívül úgy gondoljuk, hogy a kiadást olyan területekre össz, kell összpontosítani, ahol egyértelműen többletértéket képvisel az EU. Másrészt azonban nincs értelme új ügynökségek létrehozásának, illetve új feladatokat adni a jelenlegi ügynökségeknek, hogyha nincs meg erre a finanszírozás, hiszen nem tudja ezeket a feladatokat az ügynökség ellátni pénz nélkül, és azt hiszem, hogy ezt figyelembe kell venni az új programok kialakításakor, illetve az új ügynökségek felállításakor. Köszönöm a Petíciós Bizottság részéről szépen a Kochmering. Köszönöm szépen, elnök úr. A petíciós bizottságban az volt számunkra fontos, hogy az ombudsmannak a forrásait biztosítsuk. Az ombudsman az Európai Uniónak egy nagyon fontos szerv, szerve, hiszen segítséget nyújt a polgároknak, és az intézmény hibákat, problémákat orvosolja. Minél inkább közelebb van a polgárokhoz, annál jobb. A 2012-es költségvetésben nagyon, nagyon is gyenge 0,74%-os növekedés mutat az ő költségvetése, nem akar új munkatársakat alkalmazni. A tanács ennek ellenére szerette volna csökkenteni az ő költségvetését. Éppen ezért köszönetet mondok a Költségvetési Szakbizottságnak, hogy ezeket a csökkentéseket visszafordította. Úgyhogy szeretném megerősíteni itt a magatartásunkat, és szeretnénk így biztosítani az Európai Unió polgárközeliségét. On behalf of the political groups. A politikai frakciók következnek. Először Lavia kolléga a néppárt képviseletében. Signor commissario, signor ministro, kollég. Biztos úr, miniszter úr, kedves kollégák, szeretnék köszönetet mondani Balzán és Fernandes kollégának az értékes munkáért, és szeretnék köszönetet mondani valamennyi képviselő társamnak, aki ebben az évben működött a költségvetési tervezet kialakításában. A bizottságnak a munkája kitűnő, és a parlament munkája során megmutatkozott, hogy a horizontális csökkentések területén egyet tudunk érteni a bizottsággal. Kevés kivételtől tekintve a parlament visszaállította a bizottság által javasolt számokat. Ez felel meg a pénzügyi keretnek és a céljainknak is nyilván tükröződniük kell az egyes programokat érintő kifizetési előirányzatokban. Nagyon sok program lezárás előtt áll, a parlament pedig azt szeretné, hogy teljes felelősséggel tudjon fellépni pont a válság idején az Európai Unió. Azt mondtuk, hogy a rugalmassági eszközt csak két fejezet esetében szeretnénk igénybe venni. Itt megalapozott érveket sorakoztattunk fel. Itt különösen a négyes fejezetre gondolok, ahol ugye előre nem látható események miatt a eddig előirányzott pénzügyi eszközök elégtelenek, azonban a 2012-es keretek sem képesek ezt megfelelően finanszírozni. Az 1A alfejezetben pedig mintegy 31 millió eurót szeretnénk többletben kérni, hogy újra tudjuk a versenyképességet növelni. Ezek tehát a parlamentnek a prioritásai, rugalmassági eszköz esetében, az Európa 2020-as stratégia er- esetében. A ilyen válságos időkben az európai költségvetésnek felkészülve kell lennie arra, hogy újra életet tudjon lehelni az európai gazdaságba. Ez az, ami európai többletérték lehet. Nagyon remélem, hogy a tanács megérti az álláspontunkat, és nyitott a tárgyalásra, az alkura, az együttműködésre, hogy olyan költségvetés kerüljön elfogadásra, amely intelligens, az európai polgárokat támogatja. Köszönöm szépen. A szocialisták képviseletében Fárim kollega következik. Cseszka Balzani. Elnök úr, kedves kollégák, köszönetet szeretnék mondani Balzani asszonynak Fernandes úrnak és Bőge úrnak, hiszen nagyon jó javaslatot dolgoztak ki ilyen nehéz időkben. Újra és újra azt kell, hogy halljam a választóktól, hogy dühösek az európai költségvetésre. Úgy gondolják, hogy ez egy nagy teher az adófizetők számára. Nem is tudják elképzelni a választók, hogy az európai kiadásoknak csak a kettő az európai összkiadásoknak csak 2%-a kerül az Európai Unió költségvetésébe, az összes többi kiadás pedig a nemzeti költségvetésekben van. Azt gondolják, hogy a megmaradó tartalékok visszafolynak a tagállamokban minden évben. És sajnos azt is gondolják, hogyha rövidítjük az Európai Unió költségvetését, azzal mindenki csak nyerni fog. Így azonban nehéz helyzetbe fogjuk hozni a legszegényebb tagállamokat, amikor a válságból szeretnének kikerülni. A lengyel elnökség eh, nek az a feladat, hogy védje az Európai Uniónak a szerepét, ezért köszönetet mondunk neki. Ebben a helyzetben óvatosan kell eljárnunk, óvatos eljárásmódot választottunk. Azt szeretnénk, hogy csak három területen kerüljön növelésre sor. Az innováció, az tartó tanulás, az oktatás, a palesztina támogatás és Észak-Afrika támogatása, a strukturális alapok eszközei növekedjenek, hogy itt tényleg valamilyen többlet értéket tudjunk előteremteni a gazdasági válság idején. Ezek tehát a követeléseink, és örülök neki, hogy itt az Európai Parlamentben egyet értünk ezen a, ebben a kérdésben Természetesen azt is szeretnénk, hogyha minél több tagállamot meg tudnánk nyerni ezeknek a céloknak, és közösen tudnánk megpróbálni az Európai Uniós problémákra megoldást találni, védeni tudnánk az Európai Uniót, és gazdaságot erősíteni tudnánk. Anne Jens. Köszönöm szépen, Anne Jensen következik az ALDE frakciótól. Tak, herr formand. Øh, jeg vil gerne starte med at sige tak til de to ordfører, fru Balzani szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek, Vázani asszonynak és Fernandes úrnak, hiszen eh, rendkívül jó volt az együttműködés a költségvetés témájában. A frakciónk elfogadja, hogy eh, további kifizetési előirányzatok eh, legyenek. A kutatás és az oktatás nagyon fontos területnek tartjuk, valamint a külpolitikát – és ezeket kell megerősíteni. Ezért ezt a javaslatot el tudjuk fogadni. Vannak olyan csökkentések a tanács részéről, amelyek furcsának tűnnek, például az új pénzügyi felügyeleti ügynökségekre gondolok, de hát most a válság időszakát éljük, és nem lehet ezen a területen az ő ezen ügynökségek költségvetésének csökkentésével kezdeni mi lenne ennek az értelme. Nagyon remélem, hogy valós párbeszédre kerül majd sor az egyeztető tárgyalások során, és a valós problémákat tudjuk majd megoldani, valós tartalmi vitát folytatunk. És nagyon remélem, hogy a tanács látni fogja, hogy mik a valós szükségletek, igények, és valóban jó párbeszédet sikerül majd kialakítani. Üdvözlöm a lengyel elnökséget, nagyon nehéz a feladata, remélem, hogy megoldást találunk, és megfelelő költségvetés. Cross. Köszönöm szépen, Bókros Lájos következik a konzervatívok és reformisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr! Az időzítés nagyon fontos akkor vitatkozunk a költségvetésről, amikor Európa vezetői megpróbálják Brüsszelben megoldani az eurózóna problémáit. A kormányközi ö, megoldások ö, meg akarják tartani a felsőbbrendűséget az európai kérdésekben. Egyáltalán ide figyel valaki a mi vitánkra. A költségvetési tervezet ö, nem vesz figyelembe a realitásokat. Két dolgot. Először is a, úgy tűnik, hogy az Európai Parlament a tavalyi trialógusból nem tanult. A figyelmeztetések ellenére megint meg akarják növelni szinte 5%-kal a kifizetés előirányzatokat. Megint csak veszíteni akar december végén az európai csúcs előtt az Európai Parlament. Ezen kívül több mint 4%-ot akar növelni a a kötelezettségek terén, 5%-ot a kifizetések terén. Pedig nagyon sok szigorító intézkedést kell bevezetni az európai országokban. Nagy nehézség ez az adófizetők számára, amikor a kifizetéseket vissza kell fogni az országokban, és élhetünk tovább is elefántcsontoronyban, amikor több száz milliárd eurókra van szükség nem csak az eurózóna megmentésére, hanem az egész európai projekt továbbvitelére? Ki fogja támogatni a jövőbeli beruházásokat? De más területeken is vannak visszafogások, visszavételek nagyon fontos prioritást élvező területeken. Az Európai Parlament ö, költségvetés tervezete ö, gyakorlatilag visszavételeket is képvisel. Az egyetlen pozitívum a Fernandes jelentés. A tolmácsás fordítás terén hosszú távú ö, költségcsökkentést ír elő például. Az ECR támogatja ezeket a módosító indítványokat, és további ö, megtakarításokat kér ö, megfelelő időben. Köszönöm szépen az ördek nevében Helga Trüppel képviselőasszony következik. Elnök úr, Lewandowski biztos úr, tisztelt hölgyeim és uraim, zöld költségvetési politikusként számomra az a döntő kritérium, hogy a természeti erőforrásokkal fenntarthatóan bánjunk, és a költségvetés úgy legyen kialakítva, hogy ennek a kritériumnak megfeleljen, és a pénzügyi forrásokkal is fenntarthatóan bánjon. Ugyanis ez az a tanulság, amit le kell vonnunk eh, az adósságválságból. Valamennyi három intézménynek ezt kell levonnia, ezen kell dolgozni, és ebbe az irányba kell javítani a politikáját. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz a helyzet az európai tagállamokban. Azt is tudjuk, hogy az egyes tagállamok ból érkező képviselők nem éljenek vagyunk, akik idejöttek Strasbourgba és Brüsszelbe. Értjük, hogy nehéz a helyzet, de Európa pártiak vagyunk. Éppen ezért azt várjuk el, hogy célirányos politikák legyenek, ezeket támogassa az európai költségvetési politika, és az a közös javunkat, ami stratégiai érdekeinket és a jövő képességünket, a polgárunk érdekeit szolgálja. Éppen ezért fontos, hogy az Európa 2020-as stratégiát komolyan vegyük, és nagyon sokat fektessünk be célirányosan a területekbe a szén-dioxid kibocsátás csökkentésébe, az új technológiák, termékek fenntarthatóságába, az energia megcsökkentésbe, az energia hatékonyságba. Itt új termékeket és új munkahelyek teremtését kell elérnünk, ez vezet majd versenyképességhez erősíteni kell az egységes piacot, és a mi globális versenyképességünket is növelni kell. Éppen ezért fontos, hogy együtt az európai költségvetésben is összekössük a törekvéseinket. Itt nem szabad ezt ellenségességnek tekinteni a tagállamok részéről, hanem stratégiai szempontból okosan kell a közös európai többlet értékért fellépnünk, és így támogatni a fejlődést. Éppen ezért az a feladatunk, hogy egyrészt takarékoskodjunk, másodszorban okosan fektessünk be a jövőbeli perspektívá rendelkező szektorokba. Hol kell takarékoskodnunk ott, ahol rossz kockázatos technológiákba fektetünk be, és a pénzeket úgy használjuk fel, hogy azok ne a jövő szolgálják. Például a magfúziós projektnél, az ITER-nél. Az 1,3 milliárd eurós többlet forrás nem találtuk eddig meg. Úgy gondolom, hogy a tanácsban és a bizottságban is ezt finanszírozni akarják, azonban szerintünk itt takarékoskodni kell, és természetesen takarékoskodni lehet az európai közigazgatási költségvetésnél is. Világossá tettük, hogy a fordításnál, eh, a szimultán tolmácsolásnál 20 milliót szeretnénk megtakarítani. Én is azt gondolom, hogy ezen a két területen mindenképpen eh, eh, spórolnunk kell, és nem szabad, hogy business classen utazzunk rövid távon a repülőgépen. Tehát ezek azok a területek, ahol takarékoskodni tudunk, és be tudjuk mutatni, hogy önkorlátozásra is képesek vagyunk. Köszönöm szépen. Portás úr szó az egységes baloldal részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. A 2012-es költségvetés a döntés 2006-ban született, még a államadósági válság, illetve a pénzügyi és gazdasági válság előtt. A jelenlegi javaslat nem oldja meg azt a válságot, amelyet szembe kell néznünk 2012-ben. Nagyon szűkös ez a költségvetés, hogyha megnézzük a szükségleteket, az igényeket. A kormányok pontosan az ellenkezőben hisznek. A második probléma ezzel a költségvetés tervezettel az az, hogy túlszul esett a politikai kötelezettségvállalásnak. Többet költünk a biztonságra, mint az oktatásra, a nagyobb gazdasági vállalkozásokat támogatjuk jobban, mint a KKV-ket, és több forrást biztosítunk a nemzetközi gyógyszercégeknek, mint az egyetemi gyógyszerügyi kutatásnak. Elismerjük a jelentéstevő erőfeszítését, de kérem értse meg, nem támogathatjuk ezt a költségvetést. Elnök úr, egy-két szót szólnék a parlament költségvetéséről első ízben látjuk azt, hogy a kiadásokat csökkenteni kívántuk, és ezért nem értem, hogy a képviselők kiadásait miért hagytuk figyelemen kívül. 21 millióval csökkentjük a fordítási és a tolmácsolási költségeket, ennek a következményei nagyon súlyosak lesznek a foglalkoztatás területén, és veszélybe sodorja a többnyelvűséget is. Nem gondoltunk pedig arra, hogy az irodai költségeinket csökkentsük. Legtöbben megvédjük a megszorító intézkedéseket, legtöbb országban ez nagymértékű munkanélküliséghez, illetve 20-30 százalékos fizetés csökkentéshez vezet a szociális igazságtalanság kontextusában ilyen nehézségek mellett hogyan állhatunk ki az elveink mellett? Milyen képet festünk magunkról az állampolgárainknak ilyen politikával? Hogyan nézhetünk az állampolgárok szemébe? Milyen megközelítést alkalmazhatunk, amikor hozzájuk szólunk? a parlament a saját fizetését szentnek tartja, ez pedig ö, nem felelősségteljes hozzáállás. Órákon belül a lelkiismeretünk alapján fogunk szavazni, ez pedig nem eshet túlszól a pénztárcánknak. Andrea Ansen asszony következik, parancsoljon. Elnök úr, nagyon sok tagállamban szigorú intézkedéseket kell bevezetni. Az Európai Bizottság 4,9%-os növekedést javasol a 2012-es költségvetésben. Természetesen ezt a tanács nem tudta elfogadni, de 2%-os növekedést még mindig megengednek, amit elfogadhatatlanak tartok. Ez a ház egyszerűen süket fülekkel fordult e felé, a probléma felé. Most már 5,2%-os növekedést kérünk, és ennek indoklása az, hogy a befektetésekre, beruházásokra kell, amelyek kivezetnek minket a válságból. De hát tegyék fel a kérdést maguknak, hogy mi történt az adófizetők pénzével, amit eddig befektettünk, hogy elérjük a Lisszaboni ö, program hosszú távú céljait. Miért kell 22 milliárd adófizetői pénzt felhasználni a Galileóra például? Miért nem csukjuk, tudjuk csökkenteni a képviselők juttatásait? Mikor nem mondja már azt a parlament, hogy ők kapják meg az eredményét mindennek. Lukasz Háton következik. Parancsoljon. a vu. Tisztelt elnök úr, dejavű érzésem van, hiszen a parlament a kiadásait növelni akarja, nincs semmilyen politikai akarat, amely megtakarítást mutatna. Mindig több pénzt kérünk, több pénzt, mint a bizottságot, 3 milliót a török ciprióták számára, illetve felesleges ügynökségeknek kérünk pénzeket, 139 milliót éghajlatváltozásra, a szélenergia kiaknázására 27 millió Irak, eh, Irán, Jemen, Latin Amerika fejlődő országaira, és plusz 100 eh, milliót a palesztin hatóságok számára. Ez botrány. Botrány és eh, nagyon nagy szomorúságot jelent számomra, mindig csak többet kérünk, és közben nem értjük, hogy mi történik az európai állampolgárokkal. Nem látják a fényt az alagút végén. Szerencsére ott van az okos tanács, és onnan várhatjuk a megoldást. Most a további képviselői hozzászólások következnek. Ö, Álvaro a következik kettő percben. Szerio. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. Balcani, Fernandes és előadóknak és Lavia árnyék előadónak szeretnék köszönetet mondani, mert egy nagyon konfliktusokkal terhelt területen egy konszenzusos javaslatot sikerült előterjeszteniük. Sikerült összeegyeztetniük a különböző érdekeket. A mi frakciónk szemszögéből ez a költségvetés megfelel a takarékossági szükségleteknek is a kötelezettségvállalások és a kifizetések esetében is. Az egyes fejezeteknek e, a korlátjait nem lépi túl például, annak ellenére, hogy lennének okok például a szomszédságpolitika területén a plafonok növelésére, vagy például a kutatási keretprogram területén Azonban, hogyha ezt így határoztuk volna el, akkor nem tudnánk megállapodni a tanácssal. Az iternek a finanszírozása inkább egy jövőbeni probléma, semmint ennek a költségvetési eljárásnak a problémája. Nem tudjuk elfogadni, hogy 2012-es bizottsági javaslatot alapvetően változtassa meg a tanács. Azt várjuk, hogy megfelelő eredményekre vezessenek az egyeztetési eljárások a bizottságnak a évvége felé egy pótköltségvetést kell majd benyújtania. Ez is mutatja, hogy még vannak tartalékok, vannak még források. Például a kifizetéseknek két ot irányoznak elő a kutatás innováció területén. Ez sajnos a 2011-es követelményekkel és a, ennek a területnek a kívánalmával nem áll összhangban. Egy olyan költségvetés kell, hogy előterjesszünk, amely természetesen áldozatokat vár a képviselőktől is a javadalmazások területén, és önkorlátozást vár az utazási költségek területén. A palabra por minuto y medio. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gariga úr, most pedig Bogan úr a szó másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Üdvözlöm a megközelítést, amely 0,8%-os növekedést irányoz elő. Az általános kiadások fagyasztását üdvözlöm, illetve az utazási költségek 5%-os csökkentését, a folytás és tolmácsási költségek csökkentését, és a többi csökkentést is üdvözlöm, amelyet a tárgyások során kialakítottunk. Természetesen a szocialisták talán szerettek volna ennél is tovább menni, és pontosan ezért módosítókat nyújtottunk be, amelyek mindenféle ö, juttatásokat be kívánnak fagyasztani 2012 és azt kérjük a bürótól, hogy az utazási költségeket vizsgálják meg, és nézzék meg, hogy hogyan lehet a üzleti ö, utazásokat csökkenteni business classon való utazást, és össze kell vetni a mi költségvetésünket a tagállamok költségvetésével, esetleg az USA kongresszusának költségvetésével. Ezen kívül átláthatóbb épületpolitikát szeretnénk látni, és megkívánunk győződni arról, hogy az új épít építkezésekkel, épületpolitikákkal kapcsolatos javaslatokról támogat, tájékoztatják a parlamentet. Ennél is tovább lehet menni és mindenféle juttatást be lehet fagyasztani ezen mandátum esetében. További elemzésre van szükség, és ezzel még tovább léphetnénk, még több csökkentést érhetünk el. A kiinduló pont jó, megmutattuk, hogy tudunk csökkenteni, de meg tudjuk védeni az Európai Parlament megfelelő működését. Köszönöm. minuto y medio el señor Álvaro. Álvaro úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnökség. Alvares előadó a parlamenti költségvetést illetően egy jelentős áttörést ért el az elmúlt éveket tekintve. Nagyon örülök, hogy ilyen konstruktív volt az együttműködés, különösen a főtitkársággal és a parlament elnökségével. Az olyan időkben, amikor szorosabbá kell húznunk a nadrág szíjat, mi is önkorlátozást mutatunk, és felmutatjuk, hogy tudunk takarékoskodni, és ezzel együtt növeljük a hatékonyságot a pénzköltés területén. Ez egy olyan jelzés, amit nyilvánvalóan minden tagállamban majd érzékelni fognak, látják, hogy jó példával járunk elől. Két számjegyű milliós összegben érünk el takarékoskodást a saját költségvetésünkben, de vannak nyilvánvalóan további takarékossági lehetőségek is. Mi például nem feltétlen kell, hogy 30 millió épületet vásároljunk és felújítsuk azt. A, úgy gondolom, itt is hatékonyabban lehet a pénzeket elkölteni, és egyébként pedig úgy gondolom, hogy sokkal többet tudunk takarékoskodni, és sokkal ügyesebben és hatékonyabban tudjuk kialakítani az adminisztrációt, hogyha a Költségvetési Bizottság nem csak azokat a költségvetési sorokat kapja meg, ahol a főtitkárság takarékosságot javasol, hanem egy átfogó képet kap, és azt látja, hogy összességében milyen struktúrában költik el a pénzeket itt a házban. Zárásképpen pedig azt mondanám, hogy ötször ennyit takarékoskodtam, hogyha Brüsszelben tartanánk meg ezeket a tanácskozásokat, és nem jönnénk ide minden hónapban Strasbourgba. Álvaro! Köszönöm szépen, Álvaro képviselő úr. Pont jókor érkezett először úr, öné a szó, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm elnök úr a szót. Szeretném támogatni frakciómat, melynek célja az, hogy megtakarításokat érjünk el, de ugyanakkor el tudjuk költeni az alapokat a 2012-es költségvetésben. Azt hiszem, eddig jó irányba haladtak a tárgyalások, hiszen a prioritásokra koncentráltunk az Európai Unió prioritásaira, de a nagy vita ma és holnap ott lesz, hogy mi lesz az adóságokkal. A 2012-es eljárás során még nem koncentráltunk el kellőképpen arra, hogy hol lehetne itt megtakarítani a költségvetésben, és hol találhatnánk a versenyképes innovációra és más területekre, ahol konszenzus alakult ki a házban, megfelelő finanszírozási alapokat információt szolgáltatunk a költségvetési folyamathoz, hogy két milliárdig hogy tudnánk megtakarításokat elérni, ahol nem megfelelőek a teljesítmények. A tanácssal egyértelműen az egyeztetés során azon sorokra kell koncentrálnunk, ahol nem hatékonyan és nem bölcsen költjük el a pénzt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Elész úr. Másfél percre Alfonsi képviselő következik, parancsoljon monsieur le président. Euh, Köszönöm, elnök úr, a szót. Tiendra a de ce A tartózkodást fogjuk képviselni. Egyrészt úgy gondoljuk, hogy a bizottság nem megfelelően áll az energetikai kérdéshez. Aztán a, ott volt a fokusimai atomkatasztrófa és a vita erről. Németország, Olaszország és Svájc és mások is levonták az alapvető következtetéseket. A bizottság szintjén ez a költségvetés szinte semmit nem mozdul az álláspontoktól, csak talán a tartalékok terén támogat támogatni akarja például a palagázt, illetve az itert. De a fenntarthatatlan költségvetési sorokban vissza kell fognunk magunkat. A 4,5 milliós kifizetéseket, ott van a 2013-as vonatkozás, nem csak gazdasági intézkedést javasol nekünk a tanács, hanem egyszerűen meg akar folytani minket. Egyszerűen nem lehet a parlament szolidáris az ilyen Európa ellenes hozzáállás vonatkozásában. Az európai költségvetés ugye eddig nem volt deficites, nincs európai adóság. Nagyon fontos a hozzáadott érték, amit képviselünk. Az Európai Unió pénzügyi eszközeinek támogatása, megtámadása nem segít a válságból való kilábalásban, sőt, mélyíti azt. Köszönöm szépen. Klute úr kapja meg a szót egy percre. Danke. Köszönöm szépen, elnök úr. Évek óta az európai költségvetésnek a volumene ugyanazon a szinten áll. Ugyanakkor az Európai Uniónak a feladatai feladatköre folyamatosan bővült, és ennek a finanszírozási szükségessége is növekedett éppen ezért. Például a pénzügyi piac ellenőrzésére új ügynökségeket kell létrehozni, hogy ők hatékonyan tudják végezni a feladatukat, nyilván megfelelő forrásokra is szükségük van a pénzügyi és banki válság miatt megmutatkozott bizonyos tagállamoknak a gazdasági gyengesége. Ezen országok gazdaságának erősítésére egy átfogó konjunktúra támogató programot kell kialakítani. A gazdasági szakértők azt mondják, hogy egy új marsal tervet kell bevezetni a válság által sújtott országok számára a nem növekedés csökkentő takarékossági intézkedésekre van szükségünk, annak érdekében, hogy a munkavállalók, a fiatal e, emberek megfelelő jövedelemhez jussanak az Európai Unióban. Azt várják ebben a helyzetben, hogy e, olyan javaslatot terjeszen elő a bizottság, ami sokkal ambiciózusabb az általa előterjesztettnél. Sajnos, hogyha nem tudjuk növelni a költségvetést, akkor a parlamentnek és a bizottságnak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy legalább a tanács által javasolt csökkentéseket valahogyan kivédje. Köszönöm. Köszönöm szépen. Morgan Tiguri a szó egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Válság időszakában, amikor igaz válaszokat kell adnia Európának, és érvényes ötleteket kell adnia hozzáadott értéket kell képviselnie, nem szabad a KKV-k finanszírozását csökkenteni a hetedik keretprogramban. Frontex, a tanács elismerte, hogy megfelelő források hiányában több nagyobb hatáskört adott a kezébe, és ez hiba volt. Ugyanez vonatkozik a határellenőrzésre. A parlament felelősségteljesen járt el, hiszen csökkentéseket eh, eszközölt, például az utazások területén a valós megoldás az lenne, hogyha Strasbourgot elterülnénk, eltörölnénk, eh, meg lehetne, módosítani lehetne a szerződéseket, és eh, végül megoldást találhatnánk a székhely kérdésére. Minuto. Köszönöm szépen, Morganti úr, és most pedig Veltman asszony kapjon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Az Európai Parlamentnek a 2012-es költségvetésre kialakított álláspontja az az, hogy a 2020-as Európai Stratégiának a céljait kell legfőképpen elérnünk. A 2012-es költségvetés sajnos azonban egy takarékoskodó költségvetés, annak ellenére, hogy 18 Európai Uniós képviselőre és Horvátország csatlakozására új forrásokat kell biztosítanunk. Ez tehát összességében 1,9%-os növekedést biztosít 2011-hez képest. Meg kell említeni, elismerni, hogy ez a legkisebb növekedési arány 15 év óta. Már az elmúlt években is újra és újra sikerült új feladatokat és ezek által felmerült új költségeket jelentős költségvetési növelés nélkül ellátni. Így például az új pénzügyi ügynökségnek a felállítását a legsürgősebb jövőbeni feladatok a egységes piacnak a kiteljesítése, és különösen a mi fiatalunknak az oktatásába való befektetés. Éppen ezért Bálcáni kollégának, Bőge kollégának és Fernandes kollégának ezen a területen végzett erőfeszítéseikért köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm szépen. Kettő percben Lamász úr úr Köszönöm elnök úr a szót. Szeretnék gratulálni előadóinknak minőségi munkájukért, de szeretnék még egy kiegészítő megjegyzést tenni. Alig két évvel ezelőtt voltak olyan ö, kollégák, akik úgy tűnik elfelejtették, a, fin- a pénzügyminiszterek azzal vádolták az EU-t, hogy túl keveset és túl lassan költ akkor, amikor eléggé ironikus a helyzet, a csúcs próbál megoldást találni a túlzott kifizetésekre, hiszen ide jutottunk. A válság első napja óta az, Euró- az Európai Parlament próbál megoldást találni. Tudatában vagyunk annak, hogy most már szigorításokra van szükség a nemzeti költségvetésekben, és ezek a kötelezettségvállalási kifizetésekben tükröződnek. Négy dologot kell itt megemlítenünk. Figyelembe kell venni a parlament prioritásait, ahogy ezt az előadó is elmondta, főleg a versenyképességi kiadásoknál, illetve ahogy fellép Európa világban. A második terület koherencia, az Európai Tanács illetve a költségvetésben tükröződő megjelenések között, mint döntés. Mert nem egészen hű ez, például az immigrációs politika, vagy pedig a pénzügyi felügyelet területén. Harmadsorban az igazságosság olyan országokkal szemben, akiknek a legnagyobb szüksége van az európai segítségre, hogy felzárkózzanak, mert a tragikus történelmük erre a sorsra kárhoztatta őket. Ezek az országok a közvetlen áldozatai más egyes tagállamok rossz pénzügyi kezelésének végezetül. Negyedik pontban a prioritások, a kiemelt programok, a 2020-as stratégia programjának finanszírozása. Maguk a piacok is rájöttek arra, hogy a növekedéshez való visszatérés volna a legjobb garanciája az adóság visszafizetésének. A piacokat és a bankokat a, a, azzal vádoljuk, hogy nem látnak megfelelően, vagy még vakok is. Hát szeretnénk, hogyha jól látóká válnának. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percre Hercog asszony következik

hogy egy dolgot mindenképpen látnunk kell. Megkíséreltük a nehezen alakuló tárgyalásokat előrevinni, de a kiadásoknak a szintje, a kiadások terveze szintje eh, sajnos nem nyer elfogadtatást a tagállamoknál. Úgyhogy itt most az a feladatunk, hogy közös álláspontot alakítsunk ki a tanácsa. 2012 kettővel kapcsolatban a liberálisoknál én voltam a felelőse ennek a kérdésnek, és azt javasoltam, hogy érjünk el csökkentéseket, de sajnos ezt az álláspontomat nem sikerült keresztülvinnem a szavazás során. Éppen ezért a mai szavazásnál tartózkodni fogunk. Ugyanakkor pozitív megjegyzéseink is lennének az Európa 2020-as stratégiát kívánjuk támogatni. Itt a, kölcs, itt a kutatásfejlesztésre, innovációra több költséget irányoztak elő, ezt jónak tartjuk, ugyanakkor azt is látjuk, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy felfelé korlátok nélkül módosítsuk ezt a költségvetést. Tehát meg kell, hogy nézzük, hogy hol vannak az új kiadások, de azt is meg kell néznünk, hogy hol, hol tudunk takarékoskodni. Mi mindenképpen a konstruktív eszmecserében vagyunk, ezen a területen érdekeltek. Ez eddig nem sikerült, de le, meglátjuk, hogy hogyan mennek tovább a tárgyalások. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen Haglund úr. Epnik úr kapja meg a szót. As we ask citizen to tighten the belt. Arra kérjük az állampolgárakat, fogjuk szorosabbra a övet, felteszik a kérdést, hogy mi mit teszünk. Nem mutatunk semmilyen megszorító intézkedést, 1,9 milliárd euróval emeltük a költségvetést, az európai parlamenti költségvetési csökkentést eddig Európa ellenes fellépésnek minősítettük, most pedig Európa melletti intézkedésnek. Az ECR nevében Geoffrey Van Orden kollégával együtt egy anyagot hoztunk létre, a New Direction agytrözt segítségével 25%-kal szeretnénk csökkenteni az, az EP költségvetését, Ending the Access, ez a címe ennek az anyagnak, és elfogadta, és benyújtjuk a Költségvetési Bizottságnak. Például az étterem esetében, illetve a tolmácsolás és fordítás esetében lehetne csökkentéseket eszközölni, például az előkészítő anyagokban. Ott van az Európai Történelemháza, egy egy nagyon nagy presztízsű projekt, azonban teljesen helytelen, és azt hiszem, hogy az állampolgárok ezt nagyon rossz szemmel fogják nézni. Köszönöm szépen, Etnik úr, Epping úr, és most pedig uh, Van Heke úrja szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Most, amikor ilyen bizalmi válság alakult ki Európában, mi itt csak a szégyen költségvetéséről beszélhetünk, másról nem. Egyáltalán nem tűnik úgy, hogy megpróbáljuk a teljesen haszontalan ügynökségeket és szubvenciókat megszüntetni. Ezt láthatjuk például a gazdasági és szociális bizottság esetében, a Rügő bizottsága esetében. Meg felmerül a kérdés, ugyan mi ezeknek az intézményeknek az értelme, miért fizetünk ezekre az intézményekre mi eurókat, a 9 millió eurót fizettünk egy másik intézményre, és a ciprusi megszálló hatalmaknak 3 milliót adunk, stb. stb. A, foly, a sort folytatnám. Az is szégyen, hogy egyáltalán nem sikerül a saját eh, javadalmazásainkat elfogadható szinten tartani, hogyha az ezzel kapcsolatos kritikát nem fogadjuk el, akkor akkor sajnos álszentek vagyunk. Rá, rá, igen kell mondanunk a csökkentésekre, ezt fogják csak a polgárok elfogadni. Tiene la palabra por dos minutos el señor Marinescu. Marinescu, úr, szó. Domnule președinte, discutăm despre bugetul 2012 în același... Köszönöm szépen, elnök úr. A 2012-es költségvetésről beszélünk, miközben a nemzeti költségvetésekről beszélnek Brüsszelben. Nagyon uh, furcsa tehát ez a mostani vita. Azt hiszem, hogy ugye válságról van szó, munkahelyekről van szó, illetve beruházások szükségességéről. Az európai költségvetés ezt megőrzi, munkahelyeket őriz meg. Most Arról beszélünk, hogy európai infrastruktúráról, közlekedés, energia, kommunikáció, erre van szükség. Az európai költségvetés ebbe ruház bele. Az EU, azt akarjuk, hogy, hogy az EU a legerősebb globális piac legyen. A szolgáltatási piacokra nagyon fontos szerepet, nagyon nagy figyelmet kell szánni, és ebből a szempontból is fontos a költségvetés oktatás, foglalkoztatás, a fiatalok, ezzel foglalkozik az EU 2020-as stratégia, a költségvetés ezt segíti. Vannak tagállamok, akik hozzájárulása nagyobb, vannak olyanok, akiknek a hozzájárulása nem követi ugyanezt az algoritmust. Tudni szeretném, hogy az egy tagállamba befektetett euró milyen mértékben marad valóban ott az, abban a tagállamban tudni szeretném azt is, hogy a munkáról mozgását mennyiben érinti ez a költségvetés. Lehet, hogy esetleg ezzel kapcsolatban tanulmányt lehetne készíteni. Tisztelt kollégák, úgy gondolom, hogy egy Európai Unióba, uniós régióba befektetett euró a többi régióra is kihat a költségvetés, tehát a jövőbe tekint, azt biztosítja, és a jelenlegi helyzetben a jövő az EU jövőjén múlik. Hagyjuk abba a populizmus, szavazzuk meg a költségvetést annak javasolt formájában. Köszönöm szépen, Marinescu úr. Egy percben Gualtieri úr kap szót. A negyedik fejezet strukturális szempontból alul van finanszírozva, hogyha megnézzük, milyen kötelezettségeket vállaltunk. Itt sajnos fájdalmas döntéseket kell hoznunk, annak érdekében, hogy a prioritásainkat meg tudjuk őrizni. Így például itt van Palesztina esete, ahol az amerikai kongresszus döntése miatt pótlólagos kiadásokra van szükség. Aztán itt van a halázat. Itt is politikai színezetű ö, csökkentésekről, megszorításokról van szó. Aztán Afganisztán esetében is fájdalmas csökkentések kerültek szóba. Gondolnunk kell arra, hogy ez hogyan fog kihatni az afganisztáni missziónkra, hiszen Európai Unióként másoknak vagyunk alávetve. Aztán itt vannak az előkészítő intézkedések. Úgy tűnik, hogy a tanács a költségvetési rendeletnek az 51. szakaszát nem akarja alkalmazni. A parlament azt a parlament azonban nem kapja meg itt a megfelelő lehetőséget az együttműködésre. A tanács ne legyen azon meglepődve, hogy visszaállítottuk az eredeti számokat. Köszönöm szépen, Gualtieri úr. Jezsejevka asszony nem látom, így következőként Grölié asszony kap szót egy percben. Már második éve veszünk részt ebben a játékban, a bizottság pedig nem olyan javaslat talált elő, amit meg lehetne valósítani a megfelelő programok szintjén, vagy figyelembe, véve, figyelembe venni a Lisszaboni terződéseket. Nagyon fontos lenne pedig a gazdasági és szociális szempontból is Mobilizálnunk kellene a 2020-as stratégia keretén belül az Európai Uniós a forrásokat, hogy a versenyképességet, a kohéziót, a közbeszerzéseket támogathassuk. Hiszen Páltáni előadónk is erre tette a hangsúlyt, köszönjük. De nincs megfelelően támogatva a költségvetés által mindez, hiszen mindenütt szigorításokra van szó, a makrogazdasági feltételek gyakorlatilag a lehető legkiszolgáltatottabb kiszolgáltatottabb állampolgárokat sújtják. Ez az európai program, amely az élelem segélyeket illeti, megint csak nem megfelelően támogatott. Dominál a, a kormányközi megoldás, és az európai csúcs kihívásainak szembe, szem előtt tartásával várjuk Merkel asszony és Sárközi úr megoldását. Köszönöm. Most pedig egy percben Van Nistelrooy úr kap szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Ma délelőtt egy témára szeretnék szorítkozni. A rugalmassági eszköznek a 2012-es igénybevételére két olyan cél érdekében, amely a szomszédság politikát és a kutatásfejlesztést foglalja magában. Mind a két cél értékes cél, többlet értéket jelent Európában, és sajnos egyre rosszabbak a végrehajtási arányok. Az elmúlt hetek, elmúlt héten ott voltam az első szabad választásokon Tunéziában, és láttam, hogy az arab tavasz keretében az Európai Unióból konkrét támogatást várnak a régióban a demokratizálás végrehajtása érdekében. A hetedik kutatási keretprogram pedig a versenyképességünk szempontjából fontos most is és a jövőben is. Így tehát a rugalmassági eszközt kell igénybe venni, hiszen ez lehetővé teszi számunkra, hogy e két prioritás két prioritást megfelelően finanszírozzuk. Arra azt kérem önöktől, hogy ebben működjenek együtt velünk. Köszönöm szépen, Van Nisztelrooy úr, most pedig Garciaba Rubial asszony kap szót. Gracias, presidente. Estamos en crisis, sí. Köszönöm, elnök úr, a szót. Válságos időket élünk. Az európai költségvetésben azért támogatnunk kell a válságos országokat. Olyan eszköz ez, amelynek biztosítani kell a közbeszerzéseket is. a kohéziós politika, a közös agrárpolitika terén megtartjuk a finanszírozást. Konkrét intézkedésekre kell koncentrálnunk, ami pedig a az élelmezési programot illeti rendkívül fontos. Úgyhogy frakciónk hangsúlyozni kívánja azt, hogy szükség van az európai finanszírozás megerősítésére, a fenntartható intelligens növekedés érdekében az egész életen át tartó programok, tanulási programok például nagyon fontosak, nem szabad elfeledkeznünk a KKV-król sem, ez is megjelenik ebben, az elő, ebben a jelentésben. Ott van Palesztina, a ö, szomszédsági politika az arab tavasz tükrében. Szeretném felhívni a tanács figyelmét, hogy tegyen meg még több erőfeszítést ennek érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jedrzejewska asszony következne, de nincs, illetve megadom neki a szót. Szanowni Państwo! Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök úr, ahogy az elmúlt évben is, most is nehéz költségvetési tárgyalások elébe nézzünk a 2012-es költségvetés esetében. Néhány elemet szeretnék aláhúzni, amelyek megvilágítják a parlament álláspontját, és amelyek szerintem alapvető jelentőségűek, illetve amelyek a folytatásai, a vitelei annak, amit a parlament már az elmúlt évben is követelt azok a módosító indítványok, amelyek az élethosszig tartó tanulásnak, a mozgásban az ifjúság programnak a finanszírozását irányozzák elő. Ezek a hetedik kutatási programmal függenek össze, az innovációt, a kutatásfejlesztést támogatják. Én a tanácsot nagyon tisztelettel arra kérném, hogy vizsgálja meg érdemben ezeket a módosító indítványokat, és legyen hajlandó érdemben belemenni a parlamenti módosító indítványokba, azokba, amelyeket egyébként már a múlt évben is beterjesztettünk. Ez fogja a gazdaságnak az innovációs képességét, a fiataloknak a foglalkoztatását támogatni. Pontosan azokban az országokban, ahol a fiataloknak a munkanélkülisége különleges problémát jelent, és ahol újra és újra nehéz munkahelyeket teremteni a munkavilágában a fiatalok számára. Természetesen megértem, hogy a tanács és a politikusok nem fogadják el, de egy fontos jelet kell küldenünk, hogy mely irányba szeretne az Európai Unió tovább haladni, és hogy mik a jövőbeli szándékai, különösen ami a foglalkoztatást illeti. A kohéziós politikával kapcsolatos kivizetéseket, amit a bizottság ezzel kapcsolatos javaslatát és a parlamenti növelést illeti, itt azt várom el, hogy ezt támogassa, ez, hogy ezt támogassa a tanács. Itt gyakorlatilag nagyon fontosak a fizetések, hogy az elmúlt évben is láthattuk. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán hozzászólásokra térünk át. Elsőként Ugye csak egy percre szólal mindenki, elsőként Avantas úr kap szót. Oui, merci, le monsieur le Köszönöm elnök úr a szót. Nagyon ö, nagy a válság, úgyhogy kiegyensúlyozott költségvetésre van szükség, ahol prioritások találhatók, a versenyképességre van szükség, ö, annak megerősítésére, de olyan iparpolitikára is, amely a kutatás az energetikára koncentrál, és amely erőteljes, olyan európai politikáról, amely egy hangon szól a világban. Úgy gondolom, olyan költségvetésre is van szükségünk, ahogy ezt kollégáim is említették, amely a fiatalokat képviseli, és a legkiszolgáltatottabbakat. Az 5%-os támogatás, amelyel az életen áttartó tanulást támogatnánk, érdekes jelzés. A mobilitás támogatás, az önkéntesség, a szolidaritás rendkívül fontos, a Fiatalok Mozgásban című program keretén belül ezt ki kell aknáznunk, valós Erasmus programot kell létrehozni a tanulók számára a saját források, mint például a pénzügyi tranzakciókra kiszabott adó is segítene ebben. Ebben a nehéz helyzetben ki kell tartanunk, és megfelelő költségvetést létrehoznunk, amely konszolidált a termelők Európájában. Köszönöm. El señor Balsitis. Balsitis úr következik. Čia Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon bonyolult Európában ma a helyzet, és konszenzust kell találnunk a 2012-es költségvetés tekintetében, ez nem kis erőfeszítés. Üdvözlöm Francesca Balcáni kolléga munkáját, illetve a többi jelentéstevő és árnyék jelentéstevő munkáját is. Valóban eh, várjuk a mai brüsszeli döntést, de ezt a döntést mindenképpen finanszírozni kell. Ez pedig azt jelenti, hogy a 2012-es költségvetés történelmi költségvetés lehet, lehetővé teheti, hogy Európa stabilizálja a helyzetét. Ennek elérése érdekében, és ugye erről beszéltek a kollégák, a tudomány és a kutatás, az innováció területén nem szabad csökkentéseket eszközölni, felül kell vizsgálni a mezőgazdasági politikát, annak érdekében, hogy minden tagállamot megfelelő finanszírozást kap, és a munkahelyeket biztosítani tudjuk, a forrásokat hatékonyan kell kihasználni, erre kell összpontosítanunk. Köszönöm. Tiene la palabra señora Matera. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr engedjék meg, hogy köszönetet mondjak Bálcani és Fernandes előadóknak, illetőleg Lavia Árnyék előadónak a kitűnő munkáért, amit a 2012-es költségvetéssel kapcsolatos jelentés keretében végeztek. Ez egy a, siker a számunkra, annak ellenére, hogy nehéz volt a, leg, a lehető legminimálisabb növeléseket elérni a takarékossági intézkedések fényében. A 2012-es költségvetésnek bizonyos célokat és prioritásokat finanszíroznia kell. Például a mozgásban az ifjúság programot, a kutatásfejlesztést, innovációt. A, a nőgyi bizottság előadójaként én elégedettségemnek adok hangot, olyan intézkedésekről van itt szó, amelyekre a nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatos fellépést finanszírozzák, illetve a kínzás elleni fellépést. Itt megfelelő pénzeszközöket kapunk, és ugyanolyan pénzügyi eszközöket, mint amelyeket előirányoztunk, úgyhogy én büszke vagyok az általunk elkezdett munkára. Köszönöm szépen, Matera asszony, most pedig Van Dalen úr kap szót voorzitter ik zal de beoogde verhoging van het. tisztelt elnök úr a költségvetési növekedést én nem támogatom. A parlament nagy része 4 kal akarja növelni a kötelezettségvállalásokat, 5 százalékkal a kifizetési előirányzatokat. Azt hiszem, hogy ez nagy mértékben ellentétes azzal az irányon, amit a fővárosokban tapasztalunk, mindenki a megtakarításokra összpontosít és az Európai Parlament, mint a szemet hunyna a valóság előtt, az elmúlt évek tendenciáját folytatja, ami pedig az egyre nagyobb mértékű növekedést jelenti. Egy olyan szakasz van, amely megfelelő irányba halad. Egy javaslatomat átvette a Költségvetési Bizottság a, az utazási költségek befagyasztását, és jövő tavasztal dönteni fogunk arról, arról hogy ez a 15%-os csökkentés hogyan alakul majd, és valóban ez, erre kell összpontosítanunk a jövőben. Köszönöm szépen, Fandálen úr. Ferejra úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a költségvetés megmutatja újra, hogy milyen fontosak az európai politika dimenzió, és hogy mennyire vagyunk képesek szolidaritást mutatni egymással. Kevesebbet költünk az európai pénzekből a több éves pénzügyi keret keretében, mint 2006-ban eredetileg előirányozták. 30 milliót tervezünk 2012-ben például a rugalmassági eszköz keretében az EU 2020-as stratégiában keveset támogatjuk azokat az országokat, akiket sarokba szorított az IMF. Sajnos itt az európai országok közötti szakadékok egyre nőnek, éppen ezért le kell, hogy szögezzük, hogy a céljaink elérése érdekében szükség van arra, hogy a költségvetésnek a fő összegét is megfelelően alakítsuk ki, és ne csak a bankok újratőkésítésére költsük a pénzt, illetőleg a migráció támogatására, a katonai lépésekre. A követeléseink eh, eh, mögött elmaradnak sajnos a konkrét számok, és eh, ami pedig a javasolt csökkentéseket illeti, több mint 20 milliót kívánnak megtakarítani a fordítás tolmácsolás területén. Ez a többnyelvűség elvét fogja sérteni, és tolmás fordítók állását fenyegeti. Köszönöm szépen, Ferejra úr, most Rübi úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak a prioritása jól meg vannak választva. Úgy gondolom, hogy egy előremutató stratégiát kell kialakítanunk, hogy új jövedelmek keletkezzenek, új munkahelyek keletkezzenek. Éppen ezért úgy gondolom, hogy fontos, hogy e, e, jó e, struktúrákat kell megadni az európai költségvetés keretében. Azok a kollégák, akik itt a parlamenten belüli takarékoskodás pártján állnak, nekik azt javasolom, hogy ők maguk járjanak jó példával elől, és a takarékosságot maguk folytassák úgy gondolom, hogy az is szükséges, hogy itt megfelelő célkitűzéseket tegyünk mi a költségvetésben, 2014 terjedő időszakban azt szeretnénk látni, hogy megfelelő struktúrákat alakítunk ki, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy az adósságválságon urrá legyünk. Talán a pénzügyi tranzakciós adó is itt egy olyan forrás lenne, ami erősíti eh, az eurót, és amögé megfelelő bonitást állít be az országok részéről amit adott esetben a, és adott esetben a euró kötvényeket is bevezetik, ami amik szintén erősítik az eurót. Köszönöm szépen, Rubik úr. Rubik képviselő következik. Köszönöm elnök úr a szót. amikor rápillantok arra a dokumentumra, amelyről most vitatkozunk, el kell mondanom, hogy a válságos időkhez képest egyáltalán nem tesz rám nagy benyomást. Ugyanazok a fejezetek vannak benne, van, aki többet kap, van, aki kevesebbet, de egyáltalán nem azt a benyomást kelti, hogy meg akarunk takarítani valami pénzt, és egyáltalán mit akarunk itt a válságos időkben elérni. Itt elsősorban a kapról beszélek, a kutatásról, a a kohézióról, az ellenőrzésekről, a monitorozásról. Az utóbbit illetően a parlament gyakorta milliárdokról számol be euróban, hibákról, ö, olyan alapokról, amelyeket nem megfelelően ö, költöttek el. Én nem tudom elmagyarázni Lettországban a választóimnak, hogy most kevesebb pénzünk lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Tárden úr kap szót. Köszönöm szépen. <laughs> Mais surtout notre rapporteur Francesca Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani Balzani asszonynak. Nagyon fontos és komoly munkát végzett. Szükség van arra, hogy hozzáadott értéket képviseljen Európa, és ezt meg kell erősíteni, és e, a vak csökkentést a bizottság részéről el kell utasítani. Oda kell figyelni a kutatásra, illetve az élet végéig tartó tanulásra. Ezek nagyon fontos eszközök az Európa 2020-as stratégia meg a ki eléréséhez. Ilyen válságidőszakban meg kell mutatni az állampolgároknak, hogy erőfeszítéseket teszünk, de a jövő szempontjából fontos területeken nem szabad csökkentéseket eszközülni. A parlamenti juttatások befagyasztására is sort került, nehéz lesz a tanácsra való tárgyalás, és várom azt a napot, amikor a saját forrásokból finanszírozzuk majd az európai költségvetést. Köszönöm szépen. Yes, señor el señor Silvestris. Silvestris úr következik, parancsoljon. Signor Presidente, mi compiaccio che la Commissione per i bilanci. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy a Költségvetési Bizottság növelni kívánja a kettes fejezetet, a mezőgazdaság és a környezet fejezetét. A kap költségvetési csökkentése 16 százalék, és bizony nagyon nehéz így a, a 2013-as jogalkotási csomag feladatait teljesíteni. Ahogyan Csolos úr, biztos úr is beszélt erről, az a növekedés, amit kértünk, 200 millió, élelmiszertermelők, illetve zöldségtermelőket érinteni, és így elkerülnénk a, a korábbi problémákat. Remélem, hogy a szavazáson sikerül ezt majd átven, átvinni ma délelőtt. Az élelmiszersegélyekre is utalnom kell a szegények számára folyosított élelmiszerekre. Ugye beszélünk itt a jogi alapról, ez a tanácsnál ismét problémát jelent, illetve a kiadások növekedésében is változtatást kértünk már, ami a bevándorlást, illetve a migránsokat érinti, különösen Olaszország számára jelent ez problémát. Köszönöm szépen, Szilveszti úr, most pedig Lewandowski biztos úrnak adom meg a szót a bizottság nevében. Thank you, President. Köszönöm, elnök úr, a szót. Végighallgatva az eszmecserét, továbbra is világos számomra, hogy az álláspontok eltérőek maradnak, ezért egyeztetnünk kell novemberben. Ugyanez a benyomásom, mint Hartong úré, ez a déjà vu, mert még mindig küzdünk, ahogy ezt Fermúr is nagyon helyesen megjegyezte, ugyanazon sztereotípiákkal, de ez egyszerűen nem igaz mindenki azt mondta, hogy mindenki visszaveszi a kiadásokat, és ugyanakkor mégis növekedünk. Nem, a 27-ek nemzeti költségvetése nagyon kevés kivétel nő legalábbis 2009-2012 között. Nőnek a költségvetések annak ellenére, hogy mindenki meg akar takarítani, de nominális értékét tekintve nő. És Ugyanakkor vannak szigorítások, de ugyanakkor tiszteletbe tartó, tartják a különböző jogi kötelezettségeket. Még mindig vannak olyan szerződések például a kutatás terén, amit ki kell fizetnünk. Aztán ott van az arab világgal szembeni kötelezettségünk, egy másfajta kifizetés, de ugyanakkor van egy másik fajta logika is, amit követnünk kell. még mindig 18,8 milliárddal kevesebbnél tartunk, mint a, amit a tagállamok előirányoztak. Úgyhogy nagyon sokan említették már, nem tisztességes, hogyha az európai költségvetést 2%-ban akarjuk megállapítani szemben a jelenlegi válságos időkkel. Az együttfinanszírozás abban az esetben, ahol ugye ott van az a hat ország, Görögországot beleértve, ahol nagy problémák vannak, tőlük is elvárjuk a finanszírozást. A strukturális alapok tulajdonképpen befektetéseknek tekintendők, amelyek növekedést eredményezhetnek és megoldhatják a problémát. Azonban a válság forrása máshol keresendő. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a tanács nevében Dominik úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát, ami az Európai Parlament prioritásait mutatta be a 2012-es költségvetési évvel kapcsolatban, és nyíltan meg kell mondanom, hogy nagyon sok hozzászólás esetében igenis oda, igen oda kellett figyelnem. Mindegyik hozzászólás azt támasztotta alá, hogy a tradicionális megközelítéstől el kell távolodnunk, egy jó évtizeden keresztül ugye az volt, hogy a tanács előterjesztette a maga javaslatát, aztán ezt a parlament valahogy megnövelte, és végül valahol középen megtaláltuk az arany középutat. Azonban ez megváltozott, megváltoztak az idők, most válság idejét éljük, ezt nem tagadhatjuk le, máshogy kell néznünk a költségvetésre, ahogy azt nyilvánvalóan leszögezte a biztos úr is az imént. A költségvetést növelni kell. Na de hát növeljük, nem lesznek alacsonyabbak a végösszegek, csak legfeljebb arról kell vitatkoznunk, hogy ezt a növekedést milyen struktúrában biztosítsuk. Ebben mindannyiunknak e, részt kell vennünk, és nem járhatunk el az előző évek gyakorlatához képest. A prioritásokat kell tűznünk e, prioritásokat kell kitűznünk a válság idején. Meg kell mondanunk, hogy a válság idején mi az, ami az Unió számára a legfontosabb, mi az, amit finanszírozni tudunk minden egyes tagállamban. Nyilván a tagállamoknak is korlátozott lehetőségeik vannak a saját költségvetéseik keretein belül, nekik is döntéseket kell hozniuk, tehát ehhez kell igazodnunk, és meg kell határoznunk, hogy hogyan tudjuk minimálisan mindenre biztosítani a pénzeszközöket nem tudjuk, hogy mi fog történni az elkövetkezendő hónapokban, és nagyon nyugtalanít az Európai Parlamentben mutatkozó az a tendencia, hogy minden eszközt ki akarnak használni, például a rugalmassági eszközt is. Ha az elkövetkezendő évben történik valamilyen előre nem látható esemény, akkor nem lesznek már forrásaink annak a finanszírozására. Éppen ezért ezt nem tartom egy jó gyakorlatnak, jó tendenciának. Sajnos eh, ez mutatkozott meg a pénzügyi keret, többes pénzügyi keret eh, esetében is. Itt van a több éves pénzügyi keret, erről azonban nem volt szó az elmúlt éveknek a költségvetési tárgyalása során. Komolyan vettük a költségekkel kapcsolatos plafonokat, amiket kialakítottunk, még akkor is, hogyha különböző kritériumokat támasztottunk fel. Most nem kezdhetjük a pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalásokat újra a nulláról, tehát úgy gondolom, hogy ennek nincsen már jelentősége. Azt kell végig gondolnunk, hogy hogyan tudjuk a jelenlegi költségvetésünket bizonytalan időkben megvédeni, és egyben helyreállítani az Európai Uniónak a hitelességét is. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy hosszas, érthetetlen vitákba bonyolódjon itt két intézmény a nyilvánosság előtt, ugyanis úgy azt láthatjuk, hogy mindenki elmondja a véleményét, de senki nem látja a közvéleményben, hogy tulajdonképpen miről is van szó. Úgy gondolom, hogy vissza kell szereznünk a megértést, a hitelességet a közvéleményben, és ebben az időpontban biztosítanunk kell azt, hogy képesek vagyunk egy mindenki javát szolgáló egyességre, és egy dolgot nem szabad elfelejteni. Ilyen válságos időkben ma a költségvetésről vitatkozunk az Európai Tanácsban is, és téma lesz ma a túlzott eladósodottság is. Úgy tűnik, az Európai Unió múltban túl sokat költött, a tagállamok túl sok pénzt emésztettek föl. Tehát úgy tűnik, hogy nem az a megfelelő eljárás, hogy minden felmerülő csipcsuk problémára pénzt költünk el, hanem azt kell megnéznünk, hogy az elköltött pénzek ténylegesen az adott konkrét problémát megoldják-e. Mi ezt a megközelítést fogjuk alkalmazni, mindannyiunknak össze kell ülni, és minden egyes pontján az eljárásnak szem előtt kell tartani az eredetileg kitűzött prioritásokat. Arra kell tehát értelmesen össze kell ülnünk egy tárgyalóasztalhoz, és a korlátozott a rendelkezésre álló eszközöknek a legmegfelelőbb elosztását kell meghatároznunk. És egy záró megjegyzés, egy dologra szeretnék emlékeztetni, egy konkrét tagállamnak szeretnénk ma segíteni, pótolagos forrásokat szeretnénk rendelkezésére bocsátani, azért, hogy a költségvetési pozícióit szanálni tudja. De ne felejtsük el, hogy azok a pénzeszközök, amelyeket az ő rendelkezésükre bocsájtunk, azok a tagállami költségvetésekből érkeznek, és itt nagyon nehéz a helyzet. Itt van például a mi saját költségvetésünk, a lengyel költségvetés, minden egyes pótlólagos eh, milliárd zlotyi, amit európai célokra adunk ki, az vita tárgyát képezi, és nyilván korlátozásokhoz, csökkentésekhez vezet más költségvetési területeken. Tehát itt is kiegyensúlyozott álláspontot kell kialakítani a tagállami költségvetésben maradó pénzek és a közösségi költségvetésbe átkerülő pénzek között, annak érdekében, hogy más országoknak is tudjunk segíteni. Köszönöm szépen. Dominik úr, most pedig két percben Balcáni asszony kap szót. Grazie, Presidente. Ringrazio tut- Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, illetve Lewandowski biztos úrnak, valamint Dominik miniszter úrnak. Nagyon érdekes volt ez a vita, és azt hiszem, hogy van egy nagyon fontos gondolat, amit levonhatunk a vita tanulságaként. Azt hiszem, hogy ennek a kulcsa az, amit nem említettünk meg. Nem egyszerűen többet akarunk, hanem mm, csökkentéseket is bevezettünk. Nézzük csak meg a negyedik fejezetet. Igazán ö, szenved ez a fejezet, tehát azt hiszem, hogy a felelősségünket felvállaltuk, ez egy, egy 90 milliós csökkentést tartalmaz. Olyan javaslat van előttünk, amelyet erőfeszítéssel, fájdalmas erőfeszítéssel készítettünk. Nem csak a parlamenti ö, prioritások finanszírozására van szó, hanem az egész Európai Uniós ö, prioritásokról. Az EU 2020 prioritásai nem a parlament, hanem az EU prioritásai. Ezért kérjük, 240 millió értékben a rugalmasági eszköz alkalmazását, egy 150 milliárdos euróról beszélünk, már ami a pénzügyi tervet illeti, a 2006-ban hoztuk ezt létre, a 2008-as válság előtt, a 2020-as stratégia előtt, a Lisszaboni szerződés életbelépése előtt. Ezért kérjük a rugalmasági eszköz alkalmazását 240 millió értékben. Azért, hogy az EU prioritásait tudjuk finanszírozni, ami a válság ellenében fellépő eszköz. Tehát remélem, hogy ez a közös jövőkép érvényesülni fog, amelyről Dominik eh, miniszter úr is beszélt. Nagyon nehéz prioritásokról beszélni, hogyha ezt a nagyon fontos lépést nem, tessük, nem tesszük meg, ami pedig nem más, mint a leírt prioritásból valós, kézzelfogható eh, tényeket csináljunk. A 2020 itt van már, a közeljövőben nem várhatjuk meg az új pénzügyi tervet ennek finanszírozására, az állampolgárok szemmel tartanak bennünket, ugyanígy a piac is, ezért remélem, hogy az egyeztetés során ez a, ezt az elkötelezettséget valóban meg tudjuk valósítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kettő percben Fernández úré a szó. Köszönöm elnök úr a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak és a tanács képviselőinek. Én is szeretném külön köszönetemet nyilvánítani az árnyék jelentés készítőknek, akik lehetővé tették, hogy ezt a jelentést elkészítsük. Hangsúlyozni kívánom azt is, hogy ez a javaslat csak a parlament bűrójának köszönhetően születhetett meg, hiszen nagyon nehéz és kemény tárgyalásokat kellett folytatnunk velük, de végül is gyümölcsözőek voltak. A bűró segítségével sikerült 74 millió euró költségcsökkentésben megegyeznünk az európai parlamenti költségvetésben. Néhány megjegyzést engedjenek meg. Először is, ami a tolmácsolás és fordítási költségek megtakarítását illeti. ez semmilyen körülmények között sem fogja aláásni a többnyelvűség elvét, hiszen ez szent, úgyhogy a fordításon is, a tolmácsáson ö, ö, megtakarított összegek strukturális megtakarításoknak lesznek köszönhetőek, ezek olyan megtakarítások sorába tartoznak, amelyek azt jelentik például, hogy hétfőtől péntekig tart majd a munkahét, hiszen ez mellett álltunk ki már a kezdetek kezdetétől fogva. Nem a multi több nyelvűséget szeretnénk ezzel megtámadni. Ugyanakkor hangsúlyoztuk az utazási költségek terén szükséges csökkentéseket is. Március 31-én határoztuk meg, hogy az utazási költségek vonatkozásában 15%-os tartalékra van szükség. Ami az általános költségeket illeti, az Európai Parlament bürója dönt erről, tehát majd az egyeztető tárgyalások során illetve az egy- egyeztető tárgyalások során tisztáztuk azokat a területeket, ahol be kell fagyasztani majd a költségeket a büróval. A képviselők hozzájárulásának köszönhetően jelentős megtakarításokat értünk el, amelyek nem fogják aláásni a megfogalmazott célokat, vagyis hogy a jogalkotás terén kiválóságot képviseljünk. Az Európai Parlament és intézményei olyan költségvetést hoztak létre, amelyek elegendőek ahhoz, hogy megfelelően teljesítsük az európai projektet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bőge úr kap szót. Elnök úr, Először is szeretném kifejezésre jutatni a abbéli reményemet, hogy a lengyel elnökségnek a jó kezdeményezését és hajlandóságát egy intenzív dialógusban fogjuk folytatni, és ennek keretében a 2012-es költségvetés nyitott kérdéseit novemberben meg fogjuk tudni oldani. El szeretném hozzáfűzni azt is, hogy a költségvetési egyeztetésnek, múlt csütörtöki egyeztetésnek a szelleme ahol ugye az Európai Parlament, a tanács és a tagállami parlamentek vetnek részt. Nos, ez a szellem, erre az volt jellemző, hogy megpróbáltunk közeledni egymáshoz, és egy hiteles, koherens megközelítésmódot próbáltunk meg kialakítani. Dominik úr, legyünk igazságosak, úgy gondolom, hogy ez kicsit szemben áll az önök által hangoztatott, mi, mint közvetlenül választott európai parlamenti képviselők, nekünk Nincsen szükségünk arra, hogy a tanács az a felelősségünkre felhívja a figyelmet, a figyelmünket, és megegyezésre szólítson fel, és nem hagyom, hogy a tanács a játékszabályok tekintetében azt mondja, például a 120-as szakaszra hivatkozva, hogy az Európai Parlament költségvetési jogait nem kell figyelembe venni, és a pénzügyi keret plafonján felül 80 milliárdot mobilizál, de a saját forrásoknak a plafonján alul ezt az összeget mobilizálja. Tehát amikor a felelősségről beszélünk, saját maguknál kezdjék a takarítást. Ehhez az is hozzá tartozik egyébként, hogy a tárgyalás tárgyát képező pénzeszközök, például a rugalmassági eszköz, vagy pedig, hogyha a több éves pénzügyi keretnek a revíziórájára van szükség, akkor ezzel kapcsolatos tárgyalások az intézmény közi megállapodás keretében kell, hogy történjenek. Éppen ezért azt várom, hogy értelmesen és nyugodtan tudunk beszélni a, költség, a kötelezettségvállalásokról és a kifizetésekről. De ne keverjük össze itt az almát a körtével, mi nem azt mondjuk, hogy itt adósodjunk el, és az európai költségvetés az elmúlt 10 évben 37%-kal növekedett, míg a tagállami költségvetések átlagosan 62%-kal. Úgyhogy éppen ezért hagyjuk fel a mitoszoknak a hangoztatását, és ne legyen az európai költségvetés a negatív tagállami taktikáknak a játék labdája. Hogyha ez sikerül, akkor megoldást is fogunk találni. Köszönöm szépen. Vamos a ver, el ponente de opinión de la Comisión de Cultura. Most pedig a Kulturális Bizottságnak a szónok a Lőkegór úr kapja meg a szót, mert szeretne helyesbítéssel élni. Igen, köszönöm szépen, hogy még egyszer szólnom kell. Ezúttal angolul, hiszen a Kulturális Bizottság álláspontjára utaltam, de teljesen félrefordították. Biztosan ö, csodálkoztak azon, hogy panaszkodom az az adatok miatt. Dánul azonban azt mondtam, hogy elégedett vagyok azzal, amit elértünk, tehát a jegyzőkönyv érdekében kértem szót. Mm, sajnálatos, hogy az ember a saját nyelvén beszél, és a folytás miatt félreértik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lukegárd úr, ezt a panaszt feljegyeztük, és majd további lépéseket von maga után, azonban most a tisztázás megtörtént, és benne lesz